Köszönjük a vitát. Ami mi van? Folytatjuk a következő napi rendi ponttal. Elszaladt az idő. Köszönöm szépen a kollégákat, akik megvárták ezt a napi rendi pontot. Ez a hatos napi rendi pont. Az ötös endő jelentése a Kózinak, amely az operatív együttműködéssel eh, belbiztonság témájában állandó szakbizottság bizottság, a tanács a 71-es cikknek megfelelően elkészítette jelentést, és a tanács eltervezett 6-at os cikkeinek megfelelően, amely a Kózit az elmúlt év decemberében állította fel a jelentésnek a célja az, hogy tájékoztassa az Európai Parlamentet az kózi tevékenységeiről januártól 2017. januárjától 2017. júniusáig, és egy előre tekintés nyújtott 2020-2021-re. Szetárszka úr asszony fogja az előadást megtartani erről a témáról, a bolgár képviseletében. Itt van ő velünk? Igen, igen, köszöntjük. Hence asszony a bolgár soros képviseli, illetve a Kózi elnökét is egyben, aki sajnos nem tudott eljönni. Az ülésünk a Sziteszka asszony, egy kicsit szűkös az időnk, elnézést, mm, és mi minden bizonyal pontos tud majd lenni, rövid. Hát egy olyan 5-10 perces előadást várunk öntől utána pedig meghallgatjuk majd a kérdéseket. Köszönöm, parancsoljon, köszönöm szépen, elnök úr, köszöntöm a kollégákat, megpróbálok tömör lenni, és a tevékenységeket bemutatni. Tisztelt képviselők, kedves hölgyeim és uraim, megtiszteltetés számomra, hogy tájékoztathatom önöket a kózi támogató ö, csoport elnökeként és a kózi alelnökeként, hogy tá- tájékoztassam önöket az állandó bizottság munkájáról. Két aspektusra szeretnék összpontosítani. A jelenlegi prioritásokat is áttekinteném, a jelentést önök megkapták, és azt gondolom, hogy ennek értékelésével a legtöbben már megismerkedtek. Éppen ezért rövid leszek, ami az általános részét illeti az előadásomnak, hogy mit is tartalmaz a jelentés. A jelentésből kiderül, számos kérdés foglalkozik a megújult belső biztonsági stratégia megújításáról, a tervezéses küzdelem, információcsere és az interoperabilitás. Az EU-s politikai ciklus a nemzetközi szervezetbűnözés elleni közteremben 2014 és 2015 közötti időszakot jeleli föl, és a következő 18 és 2021 közötti időszakot, a belső és külső biztonság közötti kapocs erősítését. Az EU belső biztonsági stratégiája is elkészült. Szoros együttműködésben dolgoztunk a bizottsággal, és megpróbáltuk a megvalósítási dokumentumot a gyakorlatba ültetni. A Kózi elindította a megújult ISS-ről is a vitákat, ami a terrorizmust illeti számos terrorizmus ellenes intézkedés maradt eh, prioritás a kózi eljárásában, és a kózi szoros figyelemmel követi a tanács végkövetkeztetésének határozatait, amelyet 2015. november 25-én fogalmaztak meg, és december 2015. decemberi végkövetkeztetéseket. Az EU belső biztonsági architektúrájában bizonyos pontokat kell kiragadni prioritásként, például az információmenedzsment és az interoperabilitást, a határellenőrzési információs rendszerek és a külső biztonság kapcsán. Az információ kulcsfontosságú pont, és a tanács az ülésein 2016. június 9-én és 10-én megerősítette az információmenedzsment és az információ csere merősítését, különösen az interoperabilitást. Március 8 én és 9-én eh, a miniszterek felhívták a figyelmet az EU információs rendszerén helyének interoperabilitására jelenlegi jogalkotási javaslatoknak megfelelően, illetve igyekeztek a roadmap megvalósítását is figyelemmel kísérni, és számos különböző kérdést taglaltak még a terrorizmus ellenes munkacsoport kereteiben. A viták a struktúrát és multidisziplines megközelítésről a kóziban, egy master dokumentumot eredményeztek. Ezt a dokumentumot a, a megújult e, ISS-ről készült jelentésbe is bevettük. Nagyon fontos az együttműködés a terrorizmus ellenes közelmet. Kérem, kicsit lassítson a tempón a tolmácsok érdekében. Köszönöm. Ami az együttműködést életé, a terrorizmus ellenes fenyegetettségek ellenzésében a kózi számos opciót vizsgált meg annak érdekében, hogy átfogó és jövőorientált fenyegetettségi felmérési képet készítsen, amelyet az illetékes előkészítő szervek készítettek el. Az Európa jelentés és ide tartozik, és számos politikai ajánlás végkövetkezetésre került megfogalmazni ezt a terrorizmusás munkacsoport és az elnökség készítették el a tagországokkal való együttműködésben közösen az IS a bizottság is bekapcsolódtak a munkába, és ezt a kózéré terjesztették elfogadása, ami az EU politikai ciklusát illeti a 2016 és 2017 első negyedéve lefedése sok kihívást tartalmazott. 2014-17-es ciklus megvalósítását illetően, illetve a következő jövőbeni ciklus előkészítését illetően, amely 2018 2021-ig terjed. A COSIT továbbra is központi szerepet játszott az EU-s politikai ciklus folyamatának irányításában. A bizottság figyelemmel kíséri a 2014 és 17-es politikai ciklus megvalósítását. A nemzeti koordinátorok, hatás koordinátorok jelentései alapján a kózi ajánlásokat fogalmazott meg annak érdekében, hogy áramvonalúsítsa az itt elvégzett munkát, ami az EU-s politikai ciklust illeti. Egy további kérdés, amelyet szükséges hangsúlyozni, az a közös cselekvési napok megvalósítása. Az elmúlt években nagyon sok munka történt a hatékonyság javítása érdekében, a közös cselekvési napok megvalósítása érdekében, amelyeket a tagországok végeztek, az Európollal való közös együttműködésben. Szeretnék egy sikeres példát mondani. 2017 júniusban valósul meg a globális eh, reptéri eh, cselekvési nap. Amikor reptéren lopott vagy hamisított titelkártyákkal vásároltak um, árult, 151 személyt tartóztattak fel gyanúsként. 312 gyanús tranzakciót sikerült felderíteni, és más bűncselekményhez kez, vezető kapcsokat is. A Kózi évente stratégiai iránymutatást fogalmazott meg a közös cselekvési napokra, és ezt az Európol, illetve az Európol rendszeresen tájékoztatta a Kózét. 2016-ban a Kózé megállapodott a közös cselekvési napok definíciójában, amely javította a 2017-ben ezen napok megvalósítását a Kózi fontos szerepet töltött be a stratégiai iránymutatások kialakításában, finanszírozási kérdésekben, különösen ami a határozatot illeti, az allokált alapok szétosztása és prioritások meghatározása érdekében. Készült egy értékelés, egy független fél részéről 2007-ben, és az értékelés eredményei, eredményeit fel lehetett használni arra, hogy egy új politikai ciklus alakulhasson ki, amely a következő programozási időszakot fedi le 2018 és 2021 között. Az EU bűncselekmény elleni küzdelmének prioritása van 18 és 2021 között. Ez a munka 2017-ben indult el, amikor a fenyegetettségi értékelést a szoktát elkészítette az Európol. Nagyon fontos további stratégiai anyagokat, értékeléseket figyelembe venni, és a az ehm, Kózi a következő tíz célban állapodott meg kiberbűnözés, drogkereskedelmi legális bevándorlás szervezett, ingatlan bűncselekmények, embercsempészet, jövedéki adócsalás, adócsalás, lőfegyver, csempészet, környezeti bűnözés, dokumentum hamisítás. A tanács határozatot fogadott el a 2000 18-21-es politikai ciklus ciklusára nézve, ezt 2017 májusában tette meg a kozi, megállapodott a referencia pontokban az új politikai ciklusra nézve. Ez tartalmazza a kulcsfontosságú lépéseket, illetve az EU politikai ciklusának pontjait, a, hatá- a hatásokat, illetve a közös cselekvési terveket. Ha érdekli önöket, akkor más témákról is be tudok számolni. A Kózi munkája az elmúlt 18 hónapban a belső és a külső dimenzióra összpontosított, ez pedig kulcsfontosságú volt az EU-n belüli biztonság megerősítésében. Shall I continue, or you prefer to, to hear it? Uh... Probably not, because there's a sort of Easter exodus. Okay, I, I have prepared uh, a comprehensive report. Of... Uh, Én egy átfogó jelentést készítettem, amely 15 percet vett volna igénybe, de folytathatjuk a kérdésekkel. Korán jött a húsvét, alig vannak a teremben. Köszönjük szépen az előadást. Request for the floor, please. It'll be a second just to uh, relate to the council representative. here. It, a bulgár elnökség eh, felintézem, az valahogy többször elhangzott már, hogy eh, a migráció a stratégiában való megjelenítése, a belső biztonsági jelentésben való megjelenítése, ez azt jelenti, hogy kriminalizáljuk azokat, akik megpróbálnak segíteni a kétségbeesett állapotban lévő migránsokon és humanitárius segélyre szorulókon. A segélyszervezeteken akik megpróbálják a tengerből kimenteni a menekülteket. Ez a valóság, és sajnálattal tapasztaltunk ilyeneket Spanyolországban is, sokakat elítéltek, vagy Olaszországban, Görögországban, pusztán azért, mert humanitárius segítséget kívántak nyújtani. Tehát, hogyha a belső biztonsági stratégiában összekeverjük a humanitárius kérdéseket a migráció kérdésével, a migrációs politika kezelésével, akkor erről nem kívánok szólni. Thank you very much, Juan. And if Mr. Lopez, Agu- Lopez Aguilar úr, ha ezt nem vetette volna fel, akkor én is pontosan ezt a kérdést tettem volna fel, tehát, hogy az irreguláris, illegális migrációval, embercsempészettel kapcsolatosan. Mi a helyzet, ugyanis ez is fontos kérdésként szerepel majd a 18-21-es szakpolitikai ciklusban. Tehát erre várnám a reagálását, ugyanis itt vannak felelősség átfedések, és a libek elsősorban illetékes ezekben a kérdésekben. Kenge asszony. Köszönöm, Claude. Nagyon rövid kérdésem lenne. Nem igazán értettem, hogy az adó ö, adatvédelem is megfelelően szerepele. Ha igen, akkor mi történik a Cambridge Analytica ügyel? Ez mindannyiukat érint. és mindenek előtt a demokrácia kérdését, azt, hogy az emberek személyiségi jogi, jogai sérülnek, erre hogyan kívánnak reagálni. Köszönöm, Szitárszka asszony. Akkor kérném, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Elnök úr, ami az illegális migráció körével összefüggő kérdést, vagy a prioritások kérdését illeti, elnézést, mondja az elnök. Spinelli asszony kért még szót. Spinelli asszony. Nagyon röviden szeretnék csak hozzáfűzni valamit kapcsolódva az illegális migrációval kapcsolatos kérdéshez. Gyakorlatilag itt a terroristákkal és a bűnözőkkel kezeljük egyként, egyenlően őket. Ez számomra komoly aggodalmat jelent. Ha valaki egy olyan területről érkezik és menedéket kér, ahol háború dúl, akkor nagyon nehéz különbséget tenni a legális és illegális menekült között. Úgyhogy itt nekem bizonyos firmázolva definíciós problémáim vannak. A másik kérdés, amire Kenge asszony utalt, az adatvédelemmel kapcsolatos. Én konkrét, kérd, konkrét választ várnék erre a kérdésre, a lehetséges. Milyen feltételeket szabnak az adatgyűjtés tekintetében, és hogy megfelelően betartják az adatvédelmi szabályokat. Elnök, tehát akkor az immigráció bűnözés kérdését, illetve az adatvédelem kérdését, hogyha megválaszolná. Köszönöm szépen, ami az operatív tervet illeti az illegális migrációval kapcsolatosan, ez elsősorban az embercsempész hálózatokra vonatkozik. Nagyon nehéz átfogó megközelítést alkalmazni EU-s szinten az ilyen fajta bűncselekménnyel szemben. Számos olyan bűncselekményt tapasztaltunk az elmúlt években, és úgy gondoljuk, hogy meg kell szilárdítanunk az erőfeszítéseinket ezen a területen. Itt ugyanis bűn szervezetekről van szó, akik menekülteket csempésznek be, miközben jogaikat is sértik. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan kezeljük ezt a kérdést. Az elmúlt években a CHH ügynökségek és komoly elszántságot mutattak hogy megfelelően kezeljék ezt a kihívást. Nem hiszem, hogy itt bármiféle félreértés adódhat, ugyanis a migránsok becsempészése bűncselekmény, veszélyes, kockázatos cselekményről van szó, és a menekültek jogai is sérülnek. Ami pedig a THB és az illegális migráció közötti átfedést illeti, a COSI egy multidisziplináris megközelítést alkalmaz. Operatív szinten az Europol és a két operatív terv készítői cserélek információt egymás között koordinált módon, közös rendezvényeket tartanak, ahol a különböző bizonyítékokat, amelyek gyanúra adhatnak okot, megvitatják. Elnök, elnézést, hogy félbeszakítottam, miért a Cambridge Analytica-ra rátérne, itt szerintem az zavar nem abból támad, hogy nem értjük az embercsempészetet, mint az egyik fő prioritás, hanem abból, hogy itt irreguláris vagy illegális migráció kifejezés hangzott el, és erre kérdeztek rá a kollégák, tehát szerintem ebből adódik a zavar. Tehát kérem, hogy ezt vegye egy nagyon erőteljes üzenetnek az a LIBE részéről. Maga az csempészet nyilvánvalóan bűncselekmény, de az irreguláris migráció nem tekinthető bűncselekménynek, eh, bűncselekménynek ezt eh, ilyen egyenesen kell megfogalmaznom, és itt a 2018-21-es politikai ciklusban ezt eh, mint egy fő prioritásként említik. És akkor most kérem térjen a Cambridge Analytica kérdésre. Egy pontosítást szeretnék tenni. A teljes elnevezés az illegális migráció elősegítése. És itt egyértelműen a csempész hálózatokra gondolunk, azokra, akik visszaélnek a menekültekkel, pénzt fogadnak el tőlük, vagy akár zsarolnak ki tőlük, és akiket különböző útvonalakon próbálnak becsempészni. És nagyon fontos, hogy itt koordinált, koordináltan lépjünk fel ezzel a jelenséggel szemben, a csempészekkel szemben, illetve a, csempész, illetve a menekültek kihasználásával szemben. Ami az adatvédelem vagy a crime journalistika ügyét illeti, ez nem kifejezetten a kozi hatáskörébe tartozó ügy. Ez egy olyan horizontális kérdés, amit a munkánk minden rétegében, minden szintjén megjelenik. Az információgyűjtés, adatgyűjtés vonatkozóan EU-s szintű szabályok érvényesülnek, a nemrégiben elfogadott irányelv is egyértelműen megjelenik a vitáink során, és a tanács számos következtetése is rámutatott arra, hogy mennyire fontos az adatvédelem. Tehát én biztosíthatom önöket felől, hogy az EU jogszabályokat e tekintetben nem csak tiszteletben tartjuk, hanem maximálisan végrehajtjuk és ellenőrizzük a kozinál. A Cambridge Analytica ügyre rátérve, a COSI ezt különösebben nem következményként kezeli, Tehát ez operatív szempontból jelent számunkra ügyet. nem hiszem, hogy ennek komoly kihatásai lesznek a munkánkra. Minden esetre itt egy olyan szakpolitikai keretről van szó, ami a nemzeti hatóságok illetékessége, és a COZI saját hatáskörén belül mi ezt csak figyelemmel kísérjük, és akkor vesszük figyelembe, hogyha a mi operatív tevékenységünket is ez közvetlenül érinti. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Biztos, hogy a Cambridge Analytica a Facebook ügye majd még napirendünkre kerül. Köszönöm szépen Szitárszka asszony, és köszönöm a bolgár elnökség csapatának is, hogy elfáradtak. A következő napirendi pontunkat el kell halasztanunk, ugyanis 17.45-kor egy a kontal közösen tartott vitára kerül sor a Szlovákiába történő látogatás kapcsán. A Jan 6Q1-be kell átmennünk, tehát a Szlovákiába látogatást endő delegációról lesz szó, 17.45-kor, úgyhogy kérem mindenki fáradjon át, ott folytatjuk az ülést.